Kollégák. Akkor szeretnénk elkezdeni a munkánkat, mindenki foglaljon helyet. El tudjuk fogadni a napi rendtervezetet? Mindenkinek tetszik? Ha igen, akkor tovább léphetek a legutóbbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása Koch jelentés előtt még üdvözölnék egy luxemburgi fordító képzős csapatot. Ők lehetséges, hogy Azért választottak engem, mert én vagyok a legnehezebben fordítható ember a világon. Tehát mindeste üdvözöljük őket a Trump bizottságon. A következő pontunk a a Kochféle jelentés, az Európai Közösség és a Nyugat-Afrikai Gazdaság és Monetári Unió közötti a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről, mivel én nekem el kell hagynom a tervet kb. 10 percre, Koch úr, nem tudom, ő lenne egyébként a, az, az elnök helyettes, de kivenné át helyette, mivel ő maga a, az előadó, de Verra asszony kérem tehát, hogy öt, öt, ígérem, hogy öt perc lesz csak, bárki. Grandez úr, ki lesz az? Na akkor számoljuk ki. Krisztin, Krisztin lesz az elnök, a levezető elnök 5 percig. A magyar nagykövettel kell találkoznom, és Divera asszony lesz akkor, vagy veszi át az én teendőimet. Koch úrnak adom meg a szót. Igen, elnök asszony. Nagy öröm számomra, hogy önnek, és természetesen a kedves kollégáknak, hölgyeknek, uraknak mutathatom be a jelentésemet. Ez egy olyan jelentés, amelyet a rotáció értelmében, mint alelnök kaptam meg. 37 légiközlekedési megállapodásról van szó a EU tagállamok és a Nyugat-Afrikai Gazdaság és Monetáris Unió között, illetve hogy ezeket hogyan alakítsuk át. Szeretnék köszönetet mondani Kasszic asszonynak és munkatársának, akik a kérdések megválaszolásával sokat segítettek. Az Európai Unió és a Nyugat-Afrikai Gazdaság és Monetáris Unió közötti megállapodások egyik legfontosabb eleme, hogy egyrészt megsemmisítsenek olyan rendelkezéseket, amelyek nincsenek összhangban az Európai Unió jogai, jogrendszerével és diszkriminációt jelentenének, valamint a közelítés és a piacra jutás megkönnyítése. Több bilaterális megállapodás létezett EU tagállamok, illetve e, harmadik országok között, és ez sérti az EU jogot, mert korlátozza a e, szabad mozgást hogyha például egy EU tagállam e, beli vállalat, egy másik EU tagállam a vállalatot alapított, akkor már nem lehetett részt az első tagállam közlekedési megállapodásában. 2003. júniusában a tanács már tárgyási mandátumot adott a bizottságnak, hogy a kritikus, illetve diszkriminatív rendelkezésekről tárgyaljon a bilaterális megállapodások ezen elemeit váltsa fel nem jogsértő rendelkezésekkel. Tavaly novemberben, tehát 2009. novemberében aláírásra került ez a megállapodás, és már ideglenesen alkalmazzák is. A tárgyalás fontos eredménye, így a szabad mozgás mellett a többek között az, hogy így lehetővé vált a belső Európán belüli repülőjáratokon a kerozin megadóztatása, és ilyen módon igazodtunk az EU jogszabályokhoz a hozzáférést megnehezítő akadályokat pedig sikerült leépíteni. Az Európai Bizottság által egyeztetett megállapodás nem sérti az egységes európai légitérséggel kapcsolatos célkitűzéseinket. November 5-e volt a módosítók benyújtásának határideje a tanács és a bizottság közötti részletes egyeztetésekre való tekintettel azonban nem tartom szükségesnek ezt és kérem azt, hogy szavazzuk meg a jelentést, valószínűleg december 1-én lesz a szakbizottsági szavazás. Köszönöm. Azt hittem, hogy az elnök mikrofonja automatikusan bekapcsolódik. Köszönöm szépen, Kán úr a jelentés bevezetését, és Kadraúr úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid lehetek. Ezzel a ponttal kapcsolatban azt hiszem támogathatjuk a jelentést minden fenntartás nélkül, és megköszönhetjük a jelentéstevőnek a munkáját. A következő ponttal kapcsolatban mondok majd néhány általános észrevételt, amikor a nemzetközi légiközlekedési megállapodásokról lesz szó. Ennek a jelentésnek a kapcsán is tulajdonképpen elmondhatnám, amit akarok, de most inkább nem teszem meg, hanem majd a következő pontnál. Madame Meissner, Köszönöm, elnök asszony. Már szinte unalmas, de eh, csatlakozom el Kadrai kollégámhoz. A légi közlekedési biztonsági megállapodás kapcsán ugye lehet eh, igent vagy nemet eh, mondani. Kohúr elmondta, hogy miért célszerű ezt támogatni. Köszönöm a munkáját, és én is majd a következő pontnál szeretném elmondani az mert Itt most el tudjuk fogadni, ami elhangzott. Merci, Monsieur Bradbourne. Köszönöm, Bradbourne úr. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Tökéletesen egyetértek az előttem szólókkal, különösen Elkadrai úr megjegyzésére, arra pontra vonatkozólag, ahol, ahogy ő is, én is majd az fő alapelveket illetően néhány megjegyzéssel fogok élni ezekkel az egyezményekkel kapcsolatban, de Koh úr jelentésével, konkrét jelentésével kapcsolatban nincs problémám. Burgel Verne úr a bizottság részéről, köszönöm szépen. Két szó. Az Európai Bizottság nagyon örül annak, hogy a Koch úr jelentése a koordinátorok támogatásával jóvá hagyja ezt a megkötött egyezményt. Az Európai Uniós jogokkal egyetértésben, konkrétan a 37. cikkre gondolok. Ez az első ilyen típusú megállapodás, amit az Európai Unió egy ilyen regionális egységgel megköt. Ezt hangsúlyoznom kell. Köszönöm szépen, elnök asszony. Monsieur Koch, vous souhaitez... Koch úr, kíván ismét felszólalni? Igen, ezt köszönöm szépen, és elfogadom, amit mondta. Akkor az elnök úr távollétében látom mindenki nagyon rövid. November 5-e a módosítók benyújtásának határideje, a Transzakbizottságban december 1-én fogunk szavazni róla, és a 2011-es januári plenárison fogunk ismét szavazni róla. Nem tudom, hogy most folytathatom-e az elnökölést, hiszen Brian Simpson jelentése következne, úgyhogy azt javaslom, hogy akkor tartsunk egy pár perces szünetet. Köszönöm szépen, Krisztin, hogy kisegített. A következő pont az én saját eh, jelentésem a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos szerződések, de először Jége asszonynak adom át a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság nevében elmondanám, hogy örömmel vesszük, hogy a parlament elfogadta ezt október 20-án, vagyis az Európai Parlament és a bizottság között ez egy új ö, megállapodás. A keret megállapodás a legfontosabb eleme az új partnerségi viszonynak, és így a konkrét modalitásokat részleteiben tudjuk szabályozni. Éppen ezért ma még nem tudok teljesen válaszolni arra, hogy konkrétan hogyan fog ez vonatkozni a keretmegállapodásra. Természetesen a bizottság minden kötelezettségét vállalja, és egy speciális partneri viszony szellemében fogja ezt megtenni, és te, Sepkovics úr az EPP október 18-i plenárison elmondta, hogy a hogy a bizottságot nem köti semmiféle egyoldalú értelmezése a keret megállapodásnak. Az innovációkat élve elsősorban a struktúrás dialógus és a munkaprogramok tekintetében lesz irányadó, ami a strukturált dialógust illeti, meg fogjuk hallani november 9-én a 2011-es dokumentumot. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy örülök, hogy a koordinátorok úgy döntöttek, hogy egy önálló kezdeményezésű jelentést készítenek erről, és mi korábban gyakran nagyon jó véleményeket adtunk a parlamenti dokumentum okra, de nem sok tanulmányozás történt. Most ez megváltozni fog, és mélyebben áttekinthetjük a kérdéseket, de nyilván akárhogy is van, vagy ö, igennel vagy nemmel kell döntenünk. Ö, a tényleges vita lehetősége azonban még korlátozott, éppen ezért felhasználnám ezt a jelentés, hogy két nagyon fontos témát érintsek. Az egyik a megállapodásnak a témája, tartalma, másik pedig, hogy a parlament milyen ö, szerepet játszhat, ha megbeszélések és a jóváhagyás folyamatában. Azt hiszem, hogy egy széleskörű megállapodás van arról, a harm, hogy a harmadik ö, országokkal kapcsolatos úgynevezett horizontális megállapodások pozitív szerepet töltenek be, és egyébként 2002-es novemberi bírósági döntés alapján ö, fontos az, hogy jogi biztonságot adjuk, de ö, ugyanolyan garanciákat kell adnunk minden egyes ö, EU tagállam légitársaságának, a, a szomszédos országok bankokkal kötött, illetve globális partnerekkel kötött szerződések kell kapcsolatban, pedig ez lehetővé teszi, hogy megjavítsuk a mm, szolgáltatásokat. Ugyanakkor új lehetőséget nyújtunk a versenyzésre, ez a konvergencia a tisztességes verseny irányába hat, különösen ami a állami támogatást és a társadalmi és környezeti költséget illeti. Persze ne gondoljuk, hogy bármilyen megállapodás jó megállapodás, no, nem. Mindkét félnek, sőt mind, há, mind a négy félnek, tehát a három intézménynek és a adott tárgyaló partnernek kell eldöntenie, hogy eh, az adott eh, megállapodás elég ambiciózus és kiegyensúlyozott, vagy pedig eh, fél, félre kell tenni, és egy jobbat kell megcélozni. Jelen pillanatban további részletekkel nem tudok szolgálni. Ha megnézzük a EU-USA megállapodás második fázisát. Itt Zazadó az előadó, aki majd foglalkozik ezzel, és egy formális kérés kér a, a tanácstól. Azonban, ahogy a plenárison láttuk júniusban, csalódottság uralkodik az elmulasztott lehetőségek miatt, és a szociális és környezeti sztenderdek közelítése inkább fölfelé kellene, hogy történjen, nem pedig lefelé. Azt hiszem, hogy a az értékelések, tesztek és kontrollok párhuzamosságának elkerülése nagyon fontos lenne. Így lehet lehetővé válna, hogy a minősítési rendszer egységesítésével gyakorlatilag olcsóban nagyobb minőséget tudnánk biztosítani. Egyébként a Koch jelentésben szó esik ezekről a modellként alkalmazható megállapodási mintákról. Most mivel, hogy csak igen vagy nem a lehetőségünk, tehát amikor a, a, a végeredmény sosem ideális, természetes, ahogy a SWIFT is megmutatja, hogy egy nemleges válasz óriási sajtóport tud felverni, azonban ez nem egy olyan stratégia, amivel túl sokszor kéne élnünk. Éppen ezért azt kell megvizsgálnunk, hogy a bizottság tudja hogy mit gond, a bizottságot értesíteni kell, hogy már jó előre, hogy mik a mi véleményeink, és amennyiben piros fényjel szavazunk, azt pláne jól körül kell bástyázni és időben tudatni. Elsősorban ugye a márciusi washingtoni delegációra utalok, akik, eh, eh, ahol, amely egy jó alkalmat szolgál számunkra, hogy az aggályánknak hangot adjunk. 2000 2005-ben a bizottság kötelezte magát, hogy az előkészületi fázisban megad minden fontos információt, és elősegíti a nemzetközi véleménycserét, vagyis ez a vonatkozó irányelvek, irányelv tervezetekre is vonatkozik ez a kötelezettség, és, és a tárgyalásokra, illetve a tárgyalások végkimenetelére. Ugyanakkor a 90 per 5-ös paragrafus azt mm, kötelezi, arra kötelezi a mm, bizottságot, hogy eh, a parlamentnek az állásfoglalását figyelembe kell venni bármilyen nemzetközi kötelezettség elvállalása, aláírása előtt. Na most eh, az a kérdés, hogy menj, eh, ezeket a jogosok használni. Azt arra akarok rámutatni, hogy vannak lehetések, amelyek már jóval korábban léteztek, amelyet a múlt heti plenáris hagyott jóvá. A és ennek alapján a bizottságnak egyforma ö, talajon kell ö, kezelni mind a bizottságot, mint pedig a parlamentet ez ügyben. És mielőtt ö, az árnyék jelentéstevőknek átadom a szót, szeretném azzal zárni a mondandómat, hogy örömmel várom, hogy együtt működhessek velük, hogy végül is egy konszenzuális jelentést tegyünk le az asztalra, és ez egy a mai ülésünk egy kiváló elindulási pont lesz, és bármikor kész vagyok informális eszmecseréket szervezni. Ezek után én szeretném a vitát megnyitni, és kikérni a véleményüket, hogy az elmondottak alapján mi a véleményük. Köszönöm szépen. Mr. Gross. Gross úr. Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Már volt lehetőségünk arra, hogy a koordinátorokkal is megvitassuk ezt a kérdést. Ami az eljárás módot illeti, ez világos. Nem szabad egyrészt túlbecsülnünk a parlament szerepét, hiszen itt egy igen-nem döntésről van szó, és pontosan tudjuk, hogy az ilyen típusú döntéseknél nagyon sok finomság elvész, és nagyon gyakran azért győz az igen, mert a nem szükségességét is hát a mérleg egyik serpenyőrébe helyezzük. Ami a kétoldalú megállapodások kérdését illeti, a véleményünk, ahogyan ez a feljegyzésben is szerepel, a következőképpen foglalható röviden össze. Azt hiszem, a kérdést úgy kell kezelnünk, hogyha egy javaslat születik, akkor azt tiszteletben kell tartani, de hogyha egy politikai formáció, amelyik nagyon fontos, tesz valamilyen javaslatot, ennek általában ára szokott lenni. És ami még fontosabb, itt nem csak pusztán eljárási kérdésről van szó, hanem végső soron az agreement, a megállapodás a bizottsággal az, ami Eh, az, amiről szó van. Itt eh, tulajdonképpen majdnem, hogy létezik egy tájékoztatási kötelezettség, és számunkra, a parlament számára néha nehéz megérteni, hogy bizonyos megállapodások eh, tört, hogyan alakultak, és azt hiszem, hogy talán olyan struktúrákat kellene kialakítani, ahol ahol a parlament eh, esetleg végig részt vesz a folyamatban. Ezt lehetne követelni persze, de hát már így is nehéz a kollégák számára, sokszor nehéz követni az eseményeket. Eh, a, legfon- a lényeg az, hogy a bizottság, illetve a munkacsoport, amelyik eh, kíséri a megállapodás életét, adjon egy lényegre törő tájékoztatást a parlament számára és úgy gondolom, hogy Lisszaboni szerződés kapcsán, hát majd lá, meglátjuk, hogy a munka hogyan zajlik az új keretek között. Egy év múlva már lesz annyi tapasztalatunk talán, hogy ezt a munkát akkor majd jobban tudjuk értékelni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kadrái úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék én is azért egy kicsit a tartalomról is szólni. Visszatérnék az Európai Parlament szerepére, amit nem szabad ugye túlbecsülnünk, hangzott el. De úgy gondolom, hogy alulbecsülnünk sem szabad és több releváns dossziéval kapcsolatban meg kell próbálnunk a szerepünket úgymond maximalizálni. Persze azzal a feltétellel, hogy bevonnak minket, tájékoztatnak eh, minket, eh, még mielőtt eh, megszületik a megegyezés, meg azután már nehéz nemet mondani, ugye ez már az atombomba eljárás. Tehát a bizottság egyeztessen velünk, hogy olyan helyzetben lehessünk, hogy ezt a szerepünket a megfelelő módon tudjuk betölteni. A bizottság ma még nem mm, tudja pontosan megmondani, hogy ők hogyan ítélik meg ezt a kérdést, mert az persze igaz, hogy még nincsen kész ez a megállapodás, de hát a Lisszaboni szerződést már szinte egy éve alkalmazzuk, úgyhogy a bizottságnak is el kell gondolkoznia, nekünk is el kell gondolkoznunk, de a bizottságnak el kell gondolkoznia, arra, hogy mikor, arról, hogy mikor vonja be a parlamentet, mit tervezi, tehát mikor kér például mandátum, mandátumot, és amikor megvan a mandátum, akkor erről milyen módon ad nekünk tájékoztatást. A tárgyalások maguk is nagyon érdekesek lehetnek. Nem akarom azt állítani, hogy minket mondjuk a Fiji szigetekkel folyó megállapodás, Fiji szigetekkel kötendő megállapodásról folyó tárgyalásokba is vonjanak be, de mondjuk ha Egyesült Államokkal, Kínával vagy Oroszországgal szándékozik megállapodni a bizottság, akkor azért gondolom feltételezhetem, hogy már a tárgyalási szakaszban is azért nagyon jó tájékoztatást kapunk arról, hogy mi történik. És talán néhány esetben jelen is lehetünk ahogyan ez néhány más érintetre, szelepőre is érvényes az Egyesült Államokkal folyó tárgyalásokon, nem tudom, hogy mi akkor miért ne lehetnénk ott. De jó, ez csak egy észrevétel volt. A bizottságtól és magunktól is, a parlamenttől is azt várom, hogy nagyobb egyértelműség legyen ezzel kapcsolatban. Volt lehetőségem arra már 2003-ban, hogy egy jelentést írjak arról, hogy az Európai Unió külső légiközlekedési politikája hogyan alakuljon. Azt hiszem, hogy még sok minden érvényes és aktuális az akkor elmondottakból. Arra helyeztem a hangsúlyt, hogy a piacok megnyitása tulajdonképpen együtt kell, hogy járjon azzal, hogy a jogi keretek is konvergálnak. És azt hiszem, hogy mindig egyensúlyra kell törekednünk, az egyensúlyt kell megtalálni. Tehát egymás légitársaság előtt megnyitjuk a piacokat, de ezzel egyidejűleg azért azonos játékszabályok mellett azonos szabályokat kelljen minden szereplőnek betartani. És ezt szerintem ilyen módon kell értékelnünk. Azt mondanám, hogy a hozzáférési szabály, hozzáférés módját persze szabályozzuk, de mondjuk a biztonság vagy a környezetvédelmi kérdéseket illeti, vagy a ezek a kérdések és a verseny szabályok sokszor nem kapnak elég figyelmet. Azt hiszem, hogy az ilyen megállapodások kapcsán például nem sokat szoktak beszélni az utas jogokról. Tudjuk, hogy az európai légitársaságok kötelesek betartani a mi általunk elfogadott szabályokat, játékszabályokat, és az utasoknak sok mindenhez joga van, és persze erről még vita is folyik. De hogyha mondjuk európai polgárok mondjuk egy másik légit, nem európai légitársasággal utaznak, nem rendelkeznek ugyanezekkel a jogokkal ezért a jövőbeni megállapodásokban ezekre a dolgokra is oda kell figyelni, hogy a polgárok élvezhessék a jogaikat, függetlenül attól, hogy melyik légitársasággal utaznak, akár EU-ssal, akár EU-n kívülivel. Ehhez még hozzátenném azt, hogy van egy veszély, hogy milyen hátsó kapuk, kiskapukat találnak majd, ezt meg kell vizsgálni majd az ilyen dossziék kapcsán, ezeket a kiátszási lehetőségeket is. Miről is van itt szó? A légitársaságok harmadik országok beli tőke struktúráihoz való hozzáférés kérdéséről van szó. Hogyha egy országgal megállapodást kötünk, és azt mondjuk, hogy megnyitjuk egymás előtt a piacainkat, akkor persze megvan az a veszély, hogy mások, akik nem érintettek ebben a megállapodásban, harmadik országgal gon keresztül jutnak be az európai piacra és ezt a kérdést is meg kell vizsgálnunk, hiszen ez elvezethet eh, adott esetben ahhoz, hogy visszaélések történnek ezekkel a megállapodásokkal, eh, más országok eh, légitársaságai vagy társaságai, akikkel mi még nem kötöttünk megállapodást, ilyen módon visszaélnek a mi megállapodásunkkal. Ez még nem kapott elég figyelmet. A javaslataimat majd el be fogom nyújtani, hogy optimalizáljuk tovább a szöveget. Köszönöm. Köszönöm. Meissner asszony. Mindenképp Köszönöm, elnök úr. A következőt. Először is persze köszönöm az elnök úrnak a munkát, hiszen most rapportőri minőségben dolgozott. Brian Simpson nagyon sok mindent elmondott, ami jó és helyes. Azt mondta, hogy most több jogunk van, mint korábban, de azért még mindig, ha csak igent vagy nemet mondhatunk, akkor ez még azért nem minden. Persze, a Lisszaboni szerződésben foglalt jogak mellett kötelességeink, kötelezettségeink is vannak. Itt nagyon nagy a lehetősége annak, hogy mondjuk egy valaki közülünk, a rapportőr megvizsgálja alaposan a kérdéskört, a dossziét, és akkor nagyon gyorsan igent mondunk. És Brian Simpson azt mondta, hogy nem, ne essünk csapdába, vigyázzunk, itt veszélyek is vannak. Én pontosan én is látom ezt a veszélyt. Természetesen nagyon jó általános légiközlekedési megállapodásokat kötni az egész Európai Unióra nézve. Ezek EU megállapodások, amelyek hatályon kívül helyezik, felváltják eh, a tagállami kétoldalú megállapodásokat, de nagy a felelősségünk, és ezért nagyon fontos, hogy megfelelő tájékoztatást kapjunk és itt nem csak nagy államok esetében, én mondjuk a Fidzsi szigetek esetében is szeretném tudni, hogy mondjuk itt vannak-e valamilyen buktatók, nehézségek. Elhangzott az előbb, Brian Simpson is mondta, hogy a SWIFT kapcsán is kiderült, hogy a E, nem mondása jó tárgyalási pozícióba hozhat minket, e, de azért e, a SWIFT kapcsán is kiderült, és, és ez kicsit más a helyzet a légiközlekedési megállapodásoknál. Itt egy a biztonság kapcsán egy one-stop shopot akarunk, akkor mi a helyzet az adatokkal, a személyes adatokkal? Ugye jelenleg a LIBE szakbizottság foglalkozik az USA-nak történő légiutas adatok átadásának a kérdésével, és itt felvetődik a kérdés, hogy az adatok cseréje a légiközlekedési biztonsági megállapodások része legyen-e, és hogy erről mi milyen tájékoztatást kapunk. Végül az utas jogok szerintem mindenképpen beletartoznak a megállapodásokba. Persze nem lehet itt most egy csapásra nemzetközi, minden nemzetközi légi közlekedési megállapodást ugyanúgy megkötni, mint amilyenek az európai szabályok mentén megkötött szabályok, de azért sok mindent figyelembe lehet venni. Thank you, Mrs. Lichtenberger. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. mielőtt magával a, ezzel a témával foglalkoznánk, nézzük meg talán azt, hogy mi a célja ennek? Mi volt a célunk ezekkel a megállapodásokkal, és miért kell, hogy ebben részt vegyen a parlament? Én a konvent tagja voltam, és persze elmondhatom, hogy tényleg arról volt szó, hogy a nép képviselőket jobban tájékoztassák, és több lehetőséget kapjanak a jogalkotásban való részvételre, mert ideális esetben az ő inputjuk, tehát amit ők hozzáadnak ehhez a folyamathoz, az a polgárokhoz közeli forrásokból táplálkozik, szemben egy pusztán technokrata logikával. És ez, ez a tudás hasznosítható a tárgyalások során, éppen azért, hogy aztán a végén ne egy egyszerű nem maradjon, mint egyetlen megoldás. És talán ez a legdöntőbb momentum. Gondolom senki nem vonja kétségbe, hogy kell, hogy parlamenti képviselőket bevonják ezekbe a folyamatokba, még akkor is, hogyha némelyikünk nincs erre még százszerzékban sem felkészülve, és nincs is készen, nem is kész arra, hogy még nagyobb munkát vállaljon fel, még többet dolgozzon. De hogyan járjunk el, hogy ebből valami jósüljön ki? és akkor biztos, hogy minél korábban vonnak be minket az a nyerő út, és akkor a parlament inputját tényleg figyelembe fogják venni, és nem majd a tárgyalások során a parlament úgy kezelik, mint egy ilyen kellemetlen, terhes felett, akik ugye itt a parlamenti képviselők hülyeségével nem kell foglalkozni, mondják a technokraták, ismerem én ezeket a diskurzusokat, és már nekem is sokszor mondták ilyen benfentesek, insiderek, mondtak nekem ilyesmit. Pontosan ezért kellenek ezek a jogok hogyha a e, meg akarjuk őrizni az elfogadottságunkat a lakosság körében, akkor ezt fel kell használnunk arra, hogy transzparensebbek legyenek a tárgyalások, hogy itt ne lobbik közötti vitákról legyen csak szó, hanem a viták a polgárok érdekét szolgálja e, mindegyik e, érintett egységben. Hogyha ez a cél a célunk, akkor már világosan válik az is, hogy hogyan kell eljárnunk. Kell egy stratégia, amivel a parlament inputjait, és itt eh, a kollégák elmentek, hogy miről van szó, adatvédelemről, tehát mik a parlament inputjai, azután a eh, utasjogok, stb. Tehát ez az a hozzáadott érték, amit szeret, amit az emberek számára, ugye kihozhatunk ezekből a tárgyalásokból, ez a kötelességünk. Ezért van szükség, hogy ezeket az inputokat már minél korábban elmondhassuk, és ne úgy, mint most az akta megállapodást esetében történt, a parlament állásfoglalásait csak hát papírnak tekintették, és teljesen ignorálták. Nem szabad, hogy ilyesmi előforduljon. Ezért az a véleményem, hogy valóban meg kell néznünk, hogy jó stratégiánk legyen, hogy végül is az inputjainkat vegyék komolyan, és ne az legyen, hogy a végén azután mindegyikünk már csak összeszorított fogakkal és rossz lelkiismerettel nemet vagy igent mond, vagy pedig adott esetben rákényszerülünk a nemre, de már túl későn. Tehát itt nem csak a, az, hogy egyáltalán kell -e, hanem a hogyan számomra a legfontosabb. Köszönöm, Foster asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy ilyen jól elmagyarázta azokat a változásokat, amelyek a Lisszaboni szerződés következtében most beállnak. Azt hiszem, hogy elég egyszerű a helyzet. Egy oldalról figyelembe kell vennünk a szolgáltatásokról szóló kétoldalú megállapodásokat, amelyek már nagyon régóta léteztek. Ezek közül nagyon sok működik ma is és akkor nem kell visszaforgatni az időt, és előről kezdeni a tárgyalásokat egy olyan esetben, amikor erre, ennek a végére már pont került. Két kolléga is utalt azonban rá, hogy van egy nagyon más megállapodás, az EU-USA megállapodás, és ennek a két stádiumból álló tárgyalási még most is folyamatban vannak. Ez a, hogy úgy mondjam, szexi tárgyalássorozat. Az emberek érdeklődnek az EU-Kazasztán megállapodásról is persze, de az EU-USA megállapodás az sokkal-sokkal érdekesebb ennél. Tehát vannak olyan szolgáltatásokról szóló megállapodások, amelyeknek a tárgyalása nem sokára lezárul. Véleményem szerint hol is kéne, hogy álljunk mi a parlament ebben az ügyben. Igen, a világ változik, és a világ azáltal is megváltozott, hogy a Lisszaboni szerződést elfogadtuk, de nagyon óvatosnak kell lennünk. Nem feltétlenül mi vagyunk a tárgyaló felek, hanem vannak olyan bona fide szervezetek, amelyeknek ez a feladata. Az, hogy tájékoztatnak minket, vagy bevonnak minket, az két különböző dolog. Nem szeretném, hogyha azt látnám, hogy ez a szakbizottság olyan helyzetbe kerül, nem akarom feltételezni, hogy megtörténik, de remélem is, hogy nem történik meg. Tehát ne kerüljünk abban a helyzetbe, amikor túl akarjuk politizálni ezeket a megállapodásokat. Lehet, hogy vannak olyanok, akiknek van valamilyen hátsó szándéka, és azt gondolja, hogy nagyon jó itt felvetni az ő problémáikat, de nem ezt szeretnék. Elnézést, elnézést még 5 percet, 5 másodpercet, hat kapjak, és aztán a többiek is kommentálhatják az én véleményemet. Elnézést, elnök úr, de mindig ez történik. Amikor valaki valami olyat mond, amivel a kollégák nem értenek egyet, nekem is jogom van elmondani, hogy mit az én véleményem. Szóval ne politizáljuk túl azt, hogy itt mi is történik, ezeket a tárgyalásokat. A szolgált oktatási megállapodásokkal kapcsolatban nagyon fontos az, hogy mi a szakbizottságban világosan lássuk, hogy mi a helyzet, hogy miről van. Nem arról van szó, hogy kereskedelmi háborúba akarunk bonyolódni bármelyik országgal. Azt sem akarjuk, hogy joghatóságunk legyen harmadik országok felett. De legyünk le realisták legyen a megközelítésünk kiegyensúlyozott. Elnök úr, ön, mint a jelentéstevő, remélem, hogy egy ilyen kiegyensúlyozott megközelítéssel tud majd dolgozni. Itt egy felnőtt vitára van szükség, vannak olyan megállapodások, amelyeket már megkötöttünk, vannak olyanok, amelyeket a jövőben kell megkötni, és meggyőződésem, hogy az Európai Bizottság be fogja venni ezekbe azokat a feltételeket, amikre szükséges, hogy eléggé pragmatikusak leszünk majd mi is, és meg tudunk majd mindenben állapodni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek, hiszen tulajdonképpen már mindent elmondtak a kollégák, amit most erről el lehet mondani. Egy-két megjegyzést szeretnék csak tenni hogy a parlament hogyan vegye részt az ilyen típusú megállapodásokban. Hát mi vagyunk az egyetlen valóban demokratikusan választott EU intézmény. És ez a téma is lehetőséget ad arra, hogy bebizonyítsuk, mennyire komolyan vesszük a minket közvetlenül választó polgárok érdekeinek a képviseletét. A már meglévő megállapodásokkal kapcsolatban talán érdemes lenne végignézni ezeket, és megnézni, hogy hol vannak esetleg hibák, vagy miért nem születtek meg bizonyos megállapodások, mi miatt még egy dolog, igen, végül is igent vagy nemet mondhatunk, ajánlást adunk, technikai jellegű ajánlásokat nem adhatunk, de a, miután politikusok vagyunk, most mindegy, hogy kis vagy nagy országgal kötünk-e megállapodást, azért itt sok minden más is számít, gazdaság és egyéb szempontok. Ehhez mi hozzájárulhatunk mindenképpen, és kötelességünk is, hogy ezt megtegyük. Thank you, Mrs. Mr. Bradbourne. Mr. Bradbourne úr. Köszönöm szépen. Néhány dolgot szeretnék csak hozzátenni, hogy már korábban elhallott, hogy elég sok témát már érintettek, azonban mm, az ön jelentésével kapcsolatban ne felejtkezzünk el arról, hogy eh, ezek a megállapodások csak a jéghegy csúcsát jelentik, mert a Lisbon szellemében sokkal szélesebb felelősségünk van a különféle megállapodások tekintetében, és itt eh, mindenféle területeket ideértek, kereskedelem, stb. stb. Tehát <clears throat> én azt szeretném hozzátenni, hogy eh, szélesebb perspektívák perspektívából kellene, a Lisszaboni szerződés, Lisszaboni folyamat perspektívájából kellene áttekinteni ezeket. Ami pedig a bizottság megjegyzését illeti, remélem, hogy a bizottság komolyan veszi azt, hogy beveszi a parlamentet is a döntésbe. Az eddigi kommentárok nem túl sok reményre adnak okot e tekintetben, éppen ezért gondolom, hogy legy, legyenek legyenek tisztességesek velünk, és ne játszanak kis játékokat, ahogy más területeken ez megtörtént, és nagyon oda fogok figyelni, nem csak ebben a szakbizottságban, hanem máshol is, ahol ezek a megállapodások előjönnek, hogy valóban egy megerősített parlamenti ö, vizsgálati jogunk legyen. Ugye Gross úr első kommentárjára gondolok, hogy már a tárgyalási fázisban nem biztos, hogy részt kell vennünk, hanem az alfától az omegáig informálni kell bennünket, hogy a parlament pontosan nagyon is releváns véleményt tudjon mondani, amikor végül is igennel vagy nemmel kell döntenünk. Tehát hogyha ezzel nem, tehát hogyha ezt nem teljesítik, ezt a nagyon egyszerű elvet, akkor probléma lesz a parlamenttel, és ezt önmagukra hozták ezt, a, ezt az átkot, tehát kérem, hogy minden bizottsággal, szakbizottsággal és más bizottságokkal is eh, úgy eh, tárgyaljanak, úgy viselkedjenek, hogy eh, ezt a skrutinírozási lehetőséget mindenki megkapja. Köszönöm szépen, Bradbury. Néhány felvetésre válaszolok, amikor majd a jelentéset jelentést elkészítem, megpróbálom annyira kiegyensúlyozottá tenni, ahogy ezt kérték tőlem. Amit pedig Bradborn úr és Lichtenberger asszony megjegyzéseire, ugye a bizottsággal kapcsolatban. Nos, a titkársággal, titkárságon keresztül azt javasoltuk, hogy a bizottság adjon általános ismertetőt, hogy ezek a egyezmények milyen, milyen haszonnal járhatnának. És az volt a válasz, hogy ezt már márciusban megtették, és ez valóban igaz, ennek ellenére ugye sokan nem voltak itt márciusban, meg nem emlékeznek, tehát jó ötlet lett volna, hogy ezt meg ezt a fajta általános információ adást megismételnénk, ami pedig a mandátumokat illeti, nos, ki kell kérnünk a bizottság véleményét. Úgy látszik, hogy ők eléggé vonakodnak, hogy egy ilyen hogy megadják nekünk ezt a mandátumot ilyen bizalmi alapon. Egyébként a 2005-2010-es keret, egy, keret szerződésben, keretegyezményben erre történik utalás. A bizottság azzal védekezik, hogy ez a tanácsnak a jogköre, nem az övé. Tehát jó lenne megnézni, hogy ez a mandátum mire is szólt pontosan ezt valamilyen bizalmas szenárió alapján megtehetnénk, ugyanúgy, ahogy a fekete lista is ilyen bizalmi alapon került összeállításra. Egy kicsit több, több együttműködést várunk el a bizottságtól ebben a tekintetben is. Tehát ezt nem hagyom elaludni ezt az ügyet, és a bizottsággal továbbá is tárgyalok erről. Jéger asszony akarna mondani? Igen elnök úr. Újra hangsúlyoznám, hogy a bizottság minden kötelezettségennek eleget tesz, parlamenttel szemben minden fázisban, tehát a tárgyalások minden fázisában és a konklúziókkal kapcsolatban is tökéletesen informálja az Európai Parlamentet. Ugyanakkor, amikor a méghozzá abban az időben, amikor a direktívát előterjeszték, tehát az Európai Parlamentet a folyamat minden fázisában azonnal és teljes mértékben informáljuk, az, de nagyon fontos, hogy a bizalmas jellegét megtartsuk az információknak, ezek nagyon érzékeny tárgyalások, különösképpen a, a légügyi szerződések, lég, légi közlekedési szerződések tekintetében ez teszi annyira fontossá a a, a bizalmas jelleg megőrzését. Tudják, hogy a direktívák ö, a tanácshoz tartoznak, ezért a bizottság nem léphet önmagában, tehát ebből a tek, ebben a tekintetben a parlamentnek a tanácshoz kell fordulnia. Ami a részvételt illeti, nos, a bizottság bizottságnak a kötelezettségei csak a multilaterális, illetve nemzetközi alapokon eh, létrehozott eh, ügyekre korlátozódik tehát a legál, a jogi, diplomatik és technikai e, szempontból ezeket tudom elmondani, azonban a Digi kapcsolatos jó e, együttműködésünk szellemében elmondhatom, hogy ezt a, ezt a, a szakbizottságot mindig is jól informáltuk, és kollégámat, Il úrnak adom át a szót, aki el fogja mondani, hogy a DG Move mire kötelezte magát, és hogyan fog ezeknek a kötelezettségnek eleget tenni. Okay. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy tulajdonképpen, mivel a megállapodások előkészítéséről van szó, nagyon jó tapasztalataink voltak, nagyon jó volt az együttműködés az önök szakbizottságával. A legjobb példái ennek a következőek. Az USA-val való megállapodás. Mi is sajnáltuk azt, hogy ennek a megállapodásnak a második fázisa nem megy olyan messzire, amennyire szerettük volna. Gondolok itt különösen a tulajdon jogokra. Levonhatjuk azt a következtetést, hogy ez a megállapodás nem jól kiegyensúlyozott, hiszen az a jog, amit nem ismernek el amerikai barátaink, jelen pillanatban sincs elismerve az ő szolgáltatóik által sem. Szeretnénk, hogyha tovább tudnánk benni majd egy nap, de ahogy önök is tudják, hiszen rendszeresen tájékoztattuk őket, a legjobb megállapodás, ameddig jutni tudtunk amerikai barátainkkal, hát az az, ahol most állunk jelen pillanatban. Kadraúj úr utalt a szabályozási konvergenciára. Szeretném ismét elmondani, ahogy már márciusban is mondtam, hogy számunkra ezen megállapodások keretében, ezen globális megállapodások keretében evidens, hogy nem a piac nyitásáról van szó, anélkül, hogy e, szabályozás tekintetében közelednénk egymáshoz. Ez azt jelenti a szabályozásban való a hasonlóság, hogy a verseny feltételeket közelítjük egymáshoz. Nem akarjuk azt, hogy olyan bürokrácia vagy olyan versenyhelyzet tehát kelljen szembenézniük a mi légi közlekedési szolgáltatóinknak, a mi légi fuvarozóinknak, ami hátrányos helyzetbe hozza őket. Tehát különös figyelmet fordítunk ezekre azon vegyes bizottságokban, amelyek a megállapodások tárgyalásával, végig tárgyalásával foglalkoznak. Ezeknek az európai megállapodásoknak hozzáadott értéke van a kétoldalú megállapodásokhoz képest, amelyeket az egyes tagállamok külön kötöttek a harmadik államokkal. Ezeknek az ilyen szabályozási konvergenciára ö, soha, ezek soha nem tartalmaztak utalást arra, hogy a, a szabályozást közelíteni kéne egymáshoz a két országban, csak a közlekedési jogra vonatkozott az ő kétoldalú megállapodásuk. De mi nekünk egy oldalról az a célunk, hogy a normákat és a színvonalat növeljük, más oldalról megerősítsük ezt a konvergenciát, amit általában tapasztalataink szerint jobban el tudunk érni az európai megállapodásokkal, mint az egyes tagállami kétoldalú megállapodásokkal. Öm, tehát, ahogy az előbb is mondtam, folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a tárgyalások állásáról, és Kadrai úr is láthatja, hogy komoly elkötelezettséget mutatunk annak érdekében, hogy a, például, ahogy látták, az elmúlt héten aláírt keret megállapodás is a lehető legjobb legyen az EU számára. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. November 30-án és december 1-én fogunk majd foglalkozni a jelentés tervezettel, 8-áig, december 8-áig lehet módosítást benyújtani. Január 24-től 26-ig tartó ülésünkön fogunk a szakbizottságban szavazni róla, és 2011-es plenárison, márciusi plenárison kerül majd a, az egész parlament elé ez a szöveg. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettek ebben a vitában. Mielőtt tovább lépnénk, elmondanám, hogy várjuk a belga elnökség képviselőjét, 16 óra 20-ra hívtuk őket. Florence és én bizonyára emlékeznek rá, hogy Flores nagyon aktív tagja volt a liberális frakciónak a parlamentben, nagyon örülünk, hogy itt van ismét körünkben, mindig jó látni önt. Hosszú időig tartott, amíg idáig eljutottam. Köszönöm megjegyzését, de sikerült. Na már most. Akkor van még 15 percünk, eh, tartsunk egy kis szünetet, mielőtt Söp úr megérkezik és csatlakozik hozzánk. Arra kérném a kollégákat, hogy ne menjenek nagyon messzire, hogy mikor megérkezik Sup úr, legalább legyen néhány kolléga itt a teremben, aki kérdéseket tud neki feltenni. 4 óra 15-kor találkozunk tehát itt. Tudom, hogy nagyon sokuk számára ez úgyis 4 óra 20 lesz, úgyhogy állapodjunk meg 4 óra 15-ben. Köszönöm. Szeretném a belga királyság kontingensét, hogy talán üljenek le, és akkor esetleg meghallgathatjuk a minisztert. So, ladies and gentlemen, it's uh, Hölgyeim és Uraim, na, nagy öröm számomra, hogy bemutassam önöknek eh, Süppe államtitkár urat, eh, aki értékeli majd a belga elnökség eh, első félidejét. És beszámol az október 15-i tanácsüléséről. Államtitkár úr parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Kedves Brian. Kedves koordinátorok. Szeretnék egy kis időt adni, hogy mindenki feltehesse a fejhallgatót. Tehát kedves koordinátorok, a Transzakbizottság tisztelt tagjai, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy megszervezték ezt az eszmecserét nagy örömmel jöttem el, és nagy örömmel adok felvilágosítást önöknek eh, arról, hogy milyen előrelépés történt, milyen fellépésekre számítunk, eh, mik a prioritások a, van a programban, amelyet eh, június 13-án mutattam be önöknek először. Mint időközben nyilvánvalóan önök is tudják, a közlekedés fenntartható jövője kapcsán a hangsúlyt minden közlekedési módozat biztonságára akarjuk helyezni. A belga program kulcs szavai ezek, tehát a biztonság és a jövő közlekedésének a kihívásaira, és ez a válaszunk. Az első prioritásunk már a belga elnökség elején megfogalmazódott, miután a közlekedés jövője fehér könyvet bemutatták. Milyen felad, választ kell adni a közlekedés területén érzékelhető kihívásokra? Hogyan tudjuk fenntarthatóvá tenni a közlekedést úgy, hogy egyidejűleg korrekt versenyt garantálunk minden közlekedési módozat ágazat között. Miután a fehér könyvet időben kiadták, a bizottság 2011-re bejelentette, hogy 2011 elejére előáll a fehér könyvvel, de nem akarjuk passzívan megvárni, amíg megjelenik a fehér könyv, hanem már a belga elnökség is aktív kíván lenni a közlekedési tanácson egy eszmecserét is lefolytattak a miniszterek erről a kérdésről. És a kérdéseket tettünk fel, szerettünk volna, hogyha a tanács iránymutatást ad a bizottságnak, amikor készíti a fehér könyvet. Két kérdést tettünk fel, ezek a következők voltak. Először is az első kérdés, mik kell, hogy legyenek az általános prioritások és válaszok az európai közlekedés politikában a következő évtizedben? Akarunk egy fenntartató jövőt garantálni a közlekedés számára, és a mai kihívások, az éghajlatváltozás és más környezetvédelmi problémák, a globalizáció eh, tükrében, azután a lakosság előregedése, a migráció, a e, foszilis, e, foszilis források kimerülése, a külső költségek internalizálása a, és a közlekedési ágazatok, módozatok közötti tisztességes verseny e, a fő területek. A második kérdés, milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy az új technológiák kifejlesztése és alkalmazása fontos szerepet játhass, játszhasson a fenntartható és hatékony közlekedési rendszerek kidolgozásában, közép és hosszú távon egyaránt, hogy Európa és az európai iparágazatok versenyképesek legyenek, és egyidejileg hozzájáruljanak az éghajlat változás elleni küzdelemhez, és javítsák a közlekedés biztonságát. El kell, hogy mondjam, hölgyeim és uraim, hogy az új tagállamok helyzete legalábbis ö, ö, úgy foglalható össze, hogy ők talán több támogatást és kohéziót szeretnének, hogy behozzák az infrastruktúra területén a lemaradásukat. Más tagállamok számára a legnagyobb kihívás azt jelenti, hogy egy igazi európai hálózatok, hálózatok jöjjenek létre, hogy a TEN-T megvalósuljon. Kalasz biztos egyébként elnézést kért azért, hogy lelassult a fehér könyvvel kapcsolatos munka, hogy lassabban készül el a fehér könyv, mint amit ígértek. A bizottság a közelmúlt beli közlekedési tanácson ismertetett egy irányelvet, amelynek a tárgya az, az első, tehát az úgynevezett első vasúti csomag egy egységes európai hálózat létrehozása. A szárazföldi közlekedési munkacsoport készített elő a munkát, és a következő tanácsülésre egy előrehaladási jelentést mutatnak majd be. A magyar elnökség már jelezte, hogy prioritásnak fogja tekinteni ezt a kérdéskört. Az elmúlt hónapokban a bizottság a közlekedés biztonság negyedik akcióprogramját is elkészítette, Szeretnénk ennek a programnak a következtetéseit a tanácsnak beterjeszteni jóváhagyás véget. És ehhez kapcsolódóan azt is elmondhatom önöknek, hogy a határon nyúló közlekedés menedzsment, vagy cross-border law enforcement kapcsán is nagy előrelépés történt, amiután megszületett a konszenzus és a szándékunk az, hogy megszülessen a politikai megegyezés is a december másodiki eh, közlekedési tanácsülésem. Hölgyeim és uraim, az elvárások a jelenleg folyó tárgyalások kapcsán a buszutasok eh, jogaival kapcsolatban még nehezen eh, értékelhetők mi mindenképpen egy működő képes szabályozást szeretnénk, de hogy mi lesz az orientáció, azt most még nem tudom megmondani. Meg vagyok győződve arról, elnök úr, hogy a az áruk és szolgáltatások kapcsán E, és az ezzel kapcsolatos szabályok e, megalkotásakor a környezetre mindenképpen nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Ökológiai, környezetbarátabb és tisztább közlekedésre, szállításra van szükség a e, az úthasználati díjak a szállításban, az, hogy ennek az, hogy az időtartam alapon határozzuk meg, és a járművek által okozott külső költségeket is vegyük figyelembe a díjak kiszámításánál, azaz internalizáljuk a külső költségeket, ez mindenképpen nagy előrelépés. És büszkén jelenthetem be, hogy az előző közlekedési tanács ülésén politikai megegyezést értünk el az euróvinyetta vagy matrica felülvizsgálatával kapcsolatban. És gondolom időközben már önök is tájékozódtak, értesültek erről. A legfontosabb elemeit ennek hogy mondjam el önöknek. Az Eurovinyetta szabályozás felülvizsgálta lehetővé teszi, hogy a külső költségeket internalizáljuk, azaz a levegő szennyezés okozta költségeket. Degresszív lesz az úthasználati díjrendszere, az euró 0, 1, 2, 3, 4, 5 és 6 normák alapján aki a legtöbbet szennyez, az fizet a legtöbbet. Emellett egy egyensúly, egy jó megoldás született a túl zsúfoltság miatti költségek tekintetében, hogy kiegészítsük tehát 170 százalék, a bázis tarifa 175 százaléka lehet maximum az ilyen zsúfoltsági tényezőt is figyelembe vevő díj, és a csúcs időszak maximum 5 óra lehet. A, és ez csak a tényleges utazás és a rakodás nem számít ebbe bele. Végül is ennek az a lényege, hogy ezekben az órákban a bázis tarifa csökkentésére is lehetőség lesz. Egy fontos elem ennek kapcsán, amely a közlekedést fenntarthatóbbá teszi, az, hogy a kis, kevesebb szennyező, tehát az Euró 5 tehérgépjárművekkel számára 13. december 31-ig adunk mentességet, az Euró 6-osnak pedig 2013. december végéig. Így azt hiszem, hogy ez bátorít arra, hogy környezetbarátabb gépjárműveket, tehergépjárműveket használjanak. Egy másik lépés a környezetbarát fenntartható közlekedés felé az, hogy a belsvízi és parti hajózás területén is sikerült előrelépést elérnünk. Szeptember 15-én és 16-án egy informális közlekedési miniszteri tanácsülés volt Antwerpenben, a belvízi hajózás logisztikai témaköré, logisztika volt a téma. Az informális miniszteri tanácsülésen a hangsúlyt a Blue Belt és a Blue Lanes-re helyeztük, azaz szerint, szeretnénk az európai tengeri és belvízi térséget fejleszteni, a szállítást inkább a vízi úton erősíteni. A, az Ensa a bizottság, tehát a, a, a tengerészeti ügynökség és a bizottság közösen dolgoztak ki a Blue Belt koncepciót, és hamarosan elkészítjük a tanácsi konklúziók tervezetét, a tengeri hajózásra foglalkozó munkacsoport előkészítő munkai után ez majd a következő közlekedési tanács ülésére kerül. Az EMSA javaslatát is közzétesszük, ebből kiderül, hogy a Eh, Lisszaboni eh, szerződés alapján a 2002-es 106-os eh, rendelet hogy kerül majd módosításra és a hatásköröket ez hogyan érinti. Normál esetben október 28-án ez már rendelkezésre fog állni ez az anyag, és ezután foglalkozik ezzel a munkacsoport. Ilyen körülmények között a következő közlekedési tanács ülésen egy progress reportot, egy előadási jelentést lehet majd bemutatni. Belgium mindenképpen tovább is dolgozik ezen a dosszién, és a tengeri szállítási munkacsoport a magyar elnökség alatt is folytatja majd a munkáját. Egy fontos elem a közlekedés területén az, ahogyan az ICAO Montreali 37. ülés szaka lezajlott. Szeptember végén részt vettünk ezen a tanácskozáson, és úgy gondolom, hogy az eredményekre büszkék lehetünk. A biztonság, a biztonságosság és a környezet területén elért eredményekre gondolok. Hölgyeim és a legfontosabb és a legnehezebb pont a nemzetközi polgári légi közlekedés környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos kérdéskör volt. Szeretném aláhúzni, elnök úr, hogy itt történelmi jelentőségi megegyezés született. Ugyanis nehéz tárgyalások után a közgyűlés, az ICAO közgyűlése köszönhetően az európai országok lobby tevékenységének is elfogadott egy olyan határozatot, amely a légiközlekedés negatív hatásait fogja csökkenteni. Az akcióterv, ami majd ebből adódik, lesz a vezérfonal, e, és az ICAO, az ICAO 180 tagállama számára a következő 40 évben. Ennek következtében a régi közlekedés kapcsán még elmondhatom, hogy ma a, ma Brichében megnyílt a két napos, egy kétnapos csúcs találkozó, amely foglalkozni fog az összes a légi közlekedési ágazatban jelentkező kihíz, kihívással, így az európai légiközlekedési par versenyképességével, a légiközlekedés biztonságával, biztonságosságával, az éghajlat változással, és ennek kapcsán összes európai országból lesznek résztvevők ezen a csúcs találkozón. A szándékunk az, hogy a csúcs találkozó eredményét minden érintett, a légközlekedésben érintett fél egy nyilat kozatban foglalja majd össze, és a légi közlekedésben a négy legfontosabb kihívásra adott válaszok így módon fognak reményénk szerint megszületni. Szeretném még kihangsúlyozni végül, hogy a trió eh, partnerek Merkel, Spanyolországgal és Magyarországgal és az ITRE szakbizottsággal konszenzusra jutottunk a GNSS, a GNSS ügynökséggel kapcsolatban, és hogy milyen szerepet játszik majd ez az ügynökség az európai GNSS vagy GNSS rendszer van Itt az akkreditációval és a biztonsággal kapcsolatos szempontokat sikerült tisztázni. Az Európai Parlamentet jobban be fogjuk vonni a munkába, és október 20-án majd közé is tesszük a 19-12 per 2010-es rendelet tervezetét. 2010. január 24-én a bizottság már ismertette a GNSS-szel kapcsolatos kiigazítást. A 2008-as midterm review után most már 2010-ben a GNSS rendszer menedzsment szempontjaira tértünk ki, kockázatelemzés, az iparnak adott szerződések, a finanszírozás problematikája, ezek azok a területek, amelyekről a bizottság még nem mutatta be az elképzeléseit. Dióhéjban, hölgyeim és uraim, ezek lettek volna a közlekedés különböző területén elért eredményeink, az elmúlt hónapokban idáig jutottunk, és rendelkezésükre állok. Szívesen válaszolok, ha kérdéseik vannak. Okay, President in Office, thank you. Köszönjük szépen a soros elnöknek. Listámon Grosz Alkadraui, Meissner, Kram és Zil kollégák szerepelnek a koordinátorok részéről, Divera asszony, Lightfried, Lichtenberger, De Gandes, Pasqua, Kancsel és Koch kollégák szerepelnek még a felszállási listán. Van-e még más, aki szót kérne? Szóljon most, vagy pedig hallgasson örökre. Jó, akkor a koordinátorok három percet kapnak fejenként, a többi képviselő pedig kettőt. És akkor lesz esélyünk arra, hogy meghallgathassuk a választ is. Gros úr, öné. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm ezt a félidős értékelést megerősíthetem, hogy önök a félidőben már messzebbre jutottak, mint több elnökség a hat hónap végén. Úgyhogy talán ez jó ómen azon dosszék számára, amelyek még nem zárultak le. Hmm, nem akarok túl sok doszére kitérni, de Ön azt mondta, hogy a biztonság és a fenntarthatóság a két fő dolog, és itt jó előrelépés történt a tárgyalások során. Világos, hogy a Eurovinyet a napirendre tűzése már önmagában merész lépés volt, és az, hogy ez sikerült is lezárni, az valóban nagy siker, bár itt a parlamentben még néhány kérdés azért nyitva maradt számunkra. Szeretném megköszönni azt, hogy ilyen lelkesen dolgoztak a nem jogalkotási területen, a közúti biztonságra gondolok. Miért mondom ezt? Nagyon fontos számunkra, a parlament és a tanács számára is, hogy foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, mert ez a polgárokat még jobban érdekli és érinti, mint a jogalkotási munka. Remélem, hogy holnap eh, ezeken a területeken is nagyon konkrét eh, lépéseket és intézkedéseket eh, sikerül majd javasolni. Ön mindig a konkrét politika élharcosa, úgyhogy remélem, hogy erre is a ilyen bélyeget rá fog majd nyomni az ön tevékenysége. Nagyon jó hogy már elkezdődött a vita a tanácsban a fehér könyvről. Minket parlamentet itt két dolog érdekel különösen. A fehér könyv, ha némi csúszással is, de még talán még idén bemutatásra kerül, és azután ez önökkel, a tanácsal, a trió elnökséggel meg lehet határozni a fő súlypontokat, hiszen a 2010-es fehér könyv szerintem azért nem lenne jó, ha a 2010-es fehér könyvet 2011-ben mutatnák be. Hogyha az Eurovinyetára gondolok, ahogy mondtam, örülünk az eredménynek, de két pontra szeretnék kitérni. Az első, az euróvinyettának akkor van csak értelme, ha ebben mindenki benne van. Megint csak kivételek lesznek egyik másik részvevő számára, akkor különösen a külső költségek internalizálásának nem sok értelme lesz. Másodszorban örülök, hogy a kötelező pántlikázás kikerült, de egy dolog nagyon fontos hogyha a közlekedésnek csak az állami költségvetés töltögetése a célja, hát ez, ez, ez, akkor nem tettünk semmit, csak akkor, hogyha ennek eredményeképpen javul a mobilitás. És ugyanez a TEN-T-vel kapcsolatban is a helyzet. Nem lehet mint öt évent elfogadni egy nagyon szép programot, de aki A mond, mondjon B-t, B-t is az A, a tenté terve, és a B a büdzsé. Hogyha nem követi a büdzsé a finanszírozás az át, akkor nem teszünk semmit, és jó lenne, hogyha a kollégai számára is ez világosat tenne. Végül még egy dolog a az utasjogok. Ön egy pragmatikus miniszter, Süpe úr, és miért a parlamentben sem engedhetjük meg magunknak, hogy az alkalmazási keret, a hatály kapcsán kompromisszumokat, engedményeket tegyünk. Nagyon fontosnak és érzé- fontos és érzékeny kérdésnek tartom az utasjogokat, és szeretném ezt ha ön is ezt szívén viselné. Köszönöm, Gross úr. Ön általában annyira jól tudja tartani az időt, de most nem sikerült. Alkadra úr, három perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a frakcióm nevében annyit szeretnék mondani, hogy egyelőre elégedett vagyok az ön munkájával. Valamennyien úgy érezzük, hogy sikerült előrelépni a tanács munkájában, és elég régóta nem volt, vagy régóta volt ilyen, nem volt ilyen érzésünk, úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Persze fontos, hogy ne csak a tanácson belül legyen megegyezés, hanem végül is egy globális megegyezés is megszeresen az összes intézmény között. És még van néhány dosszié, amelyel még nem értünk el az út végére. Itt Rovinyettáról a az utas jogokról és a határon átnyúló közlekedési szabály és értésekről is beszélhetnénk. Itt még azért nem látjuk a fényt az alagút végén néhány dosszié kapcsán még további előrelépésre van szükség. A stratégiai vita a fehér könyvről nem lett formális, hanem a tanácson belül és a parlamenten belül is már nagyon részletes vitákat folytattunk rá erről, és a konklúzió az, hogy a közlekedési rendszerünket hatékonyabbá, fenntartatóbbá kell tenni, itt intézkedések egész csomagjára van szükség, hogy ezt elérjük. Eurovényetta. Az a tény, hogy sikerült a politikai megegyezést elérni, ez már önmagában egy fontos hír, hiszen bátorság kellett ehhez. 2008 márciusában már itt a parlamentben is tulajdonképpen megszertett az egyetértés. De még vannak véleménykülönbségek a külső költségek kiválasztása kapcsán, az átmeneti eh, szabályozás, szabályok kapcsán, és erről még egymással tárgyalnunk kell. Remélem, hogy még az önök elnöksége alatt lesznek ilyen tárgyalások, és eh, lesz közeledésre lehetőség ami a közlekedési biztonságot és a határon átnyúló közlekedési szabálysértéseket illeti, már elég régóta, túl régóta blokkolódik a tárgyalás, jogász, jogi problémák miatt, és a közlekedés biztonság érdekében, az életek megmentése érdekében remélem, hogy végre sikerül megegyezni, mi ezt támogatni fogjuk. Utasjogok, és ez az utolsó megjegyzésem, Természetesen elfogadhatatlan, hogy hogy ez egy üres papír marad, és az alkalmazási hatály kapcsolatban a tanácsban még valóban gondolkodni, gondolkodni kell, és ezt a problémát meg kell oldani. Végezetül egyelőre tehát azt mondhatjuk, hogy sikeres az önök elnöksége, de reméljük, hogy 20 eh, hogy még a hátralévő időben is, az elnökség végén is azt mondhatjuk, hogy ez nagyon sikeres elnökség volt. Van még néhány dolog, amivel foglalkozni kell, a biztonsági intézkedések finanszírozásának a kérdése és a szabályok kérdése, de globálisan nézve azért ez volt a konklúzió. Köszönöm. Köszönöm szépen. Meissner asszony. Köszönöm, elnök úr. Eh, itt eh, sok mindent ismétlődik már, tehát sokat elmondtak a kollégák abból, amit én is el akartam mondani. A belga elnökség elején kicsit voltak félelmeink, hiszen kormányalakítással azért voltak, vannak problémák Belgiumban, de ezt nem érezni az elnökség teljesítménye, jól haladnak a munkálatok. Ami a fehér könyvet illeti, nagy érdemük, hogy ez sikerült, hogy sikerült itt előrelépni. A bizottság dolgozik, de valószínűleg csak jövő évben jelenik meg a fehér könyv. Az európai belső piac liberalizációjáról és a vasúti csomagról is említést tehát Ez a kettő összefügg, itt még természetesen nem lehet ezt semmit elérni, mert ez egy nagy falat, ezt fél év alatt nem lehet elintézni, de nagyon jó, hogy azért a térfélen maradt a labda. Utasjogok és azt hiszem, hogy itt Kancsen kollégámnak, a jelentéstevőnek a szavait is tolmácsolom. Nagy érdem az, hogyha a belga elnökség alatt sikerülne az európai utasok jogait a, biztosítani a busz közlekedésben. Tudom, hogy megvan önöknek ez az ambiciózus céljuk, reméljük, hogy ez sikerülni is fog. Nyár elején azt mondtam, hogy hát ez biztos, hogy nem fog sikerülni, most azért a reménysugarat már látom, hogy mégis sikerül. A Közlekedés politikai szempontból kár, hogy az earmarking, az a pántlikázás célhoz kötöttség kikerült végül is, de itt a szubszidiaritás alapján végül is a tagállamok ugye nem akarják, hogy ezt mások kerültessék rájuk, de hogyha, hogyha pénzükre szükség lesz, és a környezeti terhelést csökkenteni akarjuk, akkor ez végül is ez jó lehetőség lett volna, hogyha ezt kötelezően előírjuk belvízi hajózás, folyami hajózás, itt az integrált tengerészeti politikáról szóló anyag van itt a kezemben, és itt még bővülni fog ez a tevékenység. Ebben Belgium ezt, ezt hangsúlyosan kezeli, ezt prioritásnak tekinti. Ami pedig az EMSZA revízió, hatáskörök revízióját illeti, itt a Deepwater Horizon katasztrófája kapcsán is azért kiderült, hogy az EMSZA-nak lehet újabb hatásköröket adni, hogy Európában már eleve megakadályozzuk az ehhez hasonló mélyvízi fúrással kapcsolatos olajkatasztrófákat. Jó munkát végeztek, tehát köszönjük, amit eddig elértek. Hát, Köszönöm szépen, Meissner. <clears throat> Asszony tartotta az időt. Kramer úr, négy perc. Szeretném megköszönni az előadást, és ahogy elhangzott, hogyha összehasonlítjuk az elnökségeket, akkor önök eh, rengeteget tettek, még akkor is, ha nem teljesen elégedettek eh, az eredményekkel, nem a munkával. Ismételten már elhangzott, hogy a belga elnökség milyen jól előkészített mindent. Németként csak azt mondhatom, talán jobb kormány nélküli országban élni, mint olyan országban, ahol gyenge a kormány. Már azt hiszem, hogy erről elég sok mindent hallhattunk. Az eurovinyettával kezdeném. Nos, nem arról van szó, hogy a ugye a közlekedésben ből hozunk ki pénzt, és ezzel eh, tömögetjük a költségvetési lyukakat. Nem, itt eh, masszívan az adó pénzekkel szubvencionáltuk a közlekedést, mindegy, hogy van-e autón vagy nincs, az adó eh, fizetők 3000 euróval dotálnak, szubvencionálnak minden autót, és ideje, hogy visszaadjuk ezt a pénzt, vagy az adóforintokból mást építünk, vagy már másra használjuk fel az adó pénzeket. Ez egy kis lépés csak, de jó irányba történik történt, hogy elismerjük a külső költségek internalizálását, ez, de viszont, hogy a baleseti költségek nem játszanak semmi szerepet, és hogy a klímaköltségeket is egy teljesen figyelmen kívül hagyták, és a dugókkal, a túlzsúfoltsággal kapcsolatos tényezők is kimaradtak, hát ez persze hiányosság, és még mindig tisztességtelen a verseny, hiszen minden egyes kilométer, minden egyes mozdony kilométer számára kötelezően erőírjuk a vasútnak a díjakat. Itt az egyik területen van plafon, a másik oldalon nincs, tehát az egész mobilitási politikát nem alakítjuk át, akkor nem tudunk fellépni a klímaváltozás ellen, hiszen a közlekedés teszi ki, tesz ki 20%-ot. A Gotthard alagút kapcsolatban ugye kiderült, hogy először van tervezés, utána finanszírozás, és közben megszüntették a párhuzamos autópálya építését. De nyilván a svájciak ezt csak azért tehetik meg, mert nem EU tagok, e, máskülönben ezt nem tehették volna meg. Az autópályán a sebességkorlátozást is szeretném európai szinten szabályoztatni, különösen a városokban kellene ilyen tempólimit, hiszen ott ez növelni az egésznek az elfogadottságát, és a közlekedés biztonság kapcsán persze ellenérzősre van szükség, ugyanez igaz az alkoholra is. Az Alp Alpok Egyezményt önök már a negyedik elnökség, amely nem veszi figyelembe az Alpok Egyezményt. Jó, hát Belgium nem jellemzően sok magas hegyel rendelkező ország, de azért erre is odafigyelhetnének. Végezetül mindjárt befejezem, azonos jogot mindenkinek, mondjuk az utasjogok kapcsán elfogadhatatlan, hogy a vasúton már egy óra késés után kár térítést kell fizetni, a légiközlekedésben pedig csak 5 óra után. A busz utasok jogaival jó, hogy foglalkoznunk kell, de nem fogadjuk el az, ami most a 400 km kapcsán történt. Köszönöm szépen, Zilla úr! Elnök úr, köszönetet mondok az elnökségnek az időközi felülvizsgálathoz egy nagy sikertörténete a közlekedés ágazatnak. Nagyon nehéz politikai ö, ö, konzultáció e, e, e, előzte meg az Eurovinyet elfogadását. Nem annyit beszélnék annyit az utasjogokról, mert úgy gondolom, hogy éppen eleget tudnak a jelenlegi, tehát a tárgyalások jelenlegi lelassulásáról, inkább a légi szektorról beszélnék, hogy a montreali megállapodást úgy kell tekinteni, mint egy nagyon pozitív fejlődés, fejlemény, azonban tudjuk, hogy az európai légi fuvarozók nagyon kemény díjakat fizetnek a transzszibériai repülőutakért, éppen ezért úgy gondolom, hogy ezt meg kéne oldani. Négy országnak van bilaterális megállapodásuk Oroszországgal, és ők mentesülnek ezen súlyos tarifák alól. Van-e elmozdulás ezzel kapcsolatosan? És a brűzsi konferencia tekintetében mit tudna ugyanerről mondani. A Marpoli egyezményre utalnék itt, illetve a kén kibocsátásra, nem csak az északi és a balti tengerre vonatkozzon ez, hanem szerintem itt egy egyenlőtlen versenyről van szó, mert több országra nem lesznek kötelezők ezek, ezek a szabályok. Köszönöm szépen. Talán ö, akkor felajánlanám ezt az öt, öt kérdésre való választ, és azután vesszük a többieket. Először a koordinátorok kapják a választ. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az euróvinyettát illeti, Úgy gondolom, hogy számításba vettük azt, hogy milyen hatalmas nagy különbségek vannak a úgynevezett periférián, illetve az EU középső részén elhelyezkedő országok között. Nagyon, hogyha ezeket a különbséget figyelembe vesszük, akkor ennek az eredménye E az a módszer, amit e, alkalmaztunk, és e, nem szabad alábecsülni az általános elvek megfogalmazásakor ezeket a különbségeket, hiszen mondjuk az Alpok országai, itt hogy mondjak néhány országot, hogy világossá tegyem mindenki számára, hogy mire gondolok, itt ellentétes érdekekről lehet tehát szó, és sokszor azért kis vizet öntenek a borhoz, enyhítik a dolgot, a problémákat, és hogy meg ellesen jobban az arándokoknak könnyebben jutni Santiago de Compostellába, Szent Jakab útján, hát ez is sokszor egy szempont. Vannak bizonyos elvek, a parlament és a tanács ezekre mindig nagyon odafigyel. Következőről van szó. A ö, szennyeződés figyelembevételével kapcsán minél környezetbarátabbá kell tenni a közlekedést, és fenntarthatóbbá és itt figyelembe kell venni azt, hogy milyen speciális problémák vannak a városok környékén és bizonyos tengelyek mentén, ahol különös nagy zsúfoltság alakulhat ki. Itt az alapelvből kell kiindulnunk, és minden szemponttal lehetőleg számolni kell, és így lehet potenciális megoldásokat találni minden ország konkrét, speciális problémái számára. Nagyon tudom, jól tudom, hogy az a formula, amit kidolgoztunk, ez tulajdonképpen egy keret megállapodás része, de különböző országoknak azért van mozgástere, hogy ezeket a kereteket kitöltsék. De ez szerintem elkerülhetetlen, hölgyeim és uraim, hogy a különböző országok nagyon eltérő érdekeket érdekekkel rendelkeznek, és az Eurovignetta formulában azért bizonyos paraméterek nagyon fontosak egyik vagy másik ország számára ahhoz, hogy konkrét intézkedéseket vagy konkrét érdekeket meg tudjak érvényesíteni. Az hiszem nagyon nyitottak és rugalmasak voltunk, kereteket alkottunk, és ez a e, nagy jelentőség ennek a dossziénak. A tarifák kapcsán, elmondtam, hogy degresszív tarifarendszer lesz, a nagyobb szennyező ti a legtöbbet, és Hát minél többet szennyez valaki, annál többet fizet. Az euró 5, euró 6 normákat kivettük, ebből mentességet kaptak, és ezzel akartunk beépíteni egy ösztönzőt a rendszerbe, hogy minél környezetbarátabb járműveket alkalmazzanak. A megoldásban van egy dolog, amit még nem töltöttünk ki véglegesen, és valószínűleg ez még tárgyalni kell a parlamenttel, a bizottsággal, és a tanácson belül is még meg kell találni a megfelelő megoldást. Ez az írmárkin kérdése, tehát a célhoz kötött felhasználás. De azt kérem fogadják el, hogyha bizonyos projektek vagy javaslatok kapcsán 90-95 százalékot elérek, és akkor végül is még marad 5 százalék pont ahol még esetleges különbségek vannak, és akkor arról vitatkozunk, hogy mire használjuk föl ezeket a pénzeket, mire fordítsuk ezeket. Nos, ha ez így van, akkor azt hiszem a legfontosabb az, hogy azért az egeret sikerült megfognunk, és most, hogy ez fekete egér volt, vagy fehér egér, az teljesen mindegy, ez az a bizonyos 5 százalék. Az országok költségvetéseinek a lyukainak a betöméséhez is jó, persze ez is egy szempont, hogy a pénzeket erre fordítsák, de több országban azért biztos, hogy nagyon jó projektekre és fontos célokra fogják felhasználni ezeket a bevételeket. Ez is tény, és ezt szeretném hogy teljesen világossá és egyértelművé tenni, az európai hálózaton belül, ami mindenképpen meg kell, hogy valósuljon, az erőfeszítés tárgya az kell, hogy legyen, hogy ez a missing linkek, a hiányzó részek a eh, tében abszolút prioritást kapjanak, és nagy figyelmet a nemzeti hatóságok részéről is. És itt megegyezésre van szükség, közösségi megközelítés eh, alapján eh, a különböző országok hatóságai, a parlament, a bizottság és a tanács között. Fontos lépések történtek már, de még száz százalékban nem oldottunk meg mindent, nagyon lelkesek és elkötelezettek vagyunk, megpróbáljuk a még hiányzó részeket is kitölteni. Elindultunk egy úton, és megpróbálunk tartalmilag is tovább javítani mindent. A másik elem, ami mindig felmerült a hozzászólásokban, az utasjogok kérdése. Nos, ez annyit tudok mondani, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak az elveket ismerjük fel, hanem képzeljük el azt, hogy mondjuk az utasjogok területén volt némi nyomás a parlament részéről, hogy a busz, autóbusz közlekedést számára kedvezőbb szabályokat dolgozzunk ki. Az első csoport, aki, reagált erre, az a vasutak volt, az első szereplő, ugyanis azt mondják, hogy a konkurensünk ennyit kap, mi pedig a társaságok más feltételeknek kell, hogy megfeleljünk, hát ez nem jó. Azt kell, hogy mondjam, hogy az első trilógus az elnökség, az Belgium, részvételével a Koreperen, amit ugye lefolytattunk az Európai Parlamenttel és a bizottsággal. Hogyha visszanézünk erre a három oldalú egyeztetésre, akkor eh, azt eh, látjuk, eh, hogy nagyon sok energiát és ötletet fetszeltünk bele, hogy végül is ebből a dossziéval kapcsolatban megszülessen valamilyen kiegyensúlyozott megoldás. a hatály kapcsán, hogyha ezt túlzottan beszűkítjük, akkor például a tanácsban azt a definíciót, hogy mi a regionális közlekedés, még ezt, ezzel ki kéne egészíteni az anyagot, és itt az a probléma, hogy a regionális minden országban más jelent, ami a cross-border határon átnyúló problematikát illeti. Itt is, ez is a hatály alá tartozik, de hogyha itt el akartuk kerülni, hogy probléma legyen a helyi határon átnyúló közlekedés kapcsán ideiglenes kivételek is szükségesek, eh, hogy bizonyos speciális helyzeteket meg tudjunk oldani, nemzeti szinten, vagy olyan országokban, amelyek kétoldalú megállapodásokat eh, kötöttek, eh, vagy olyan országok esetében, amelyek EU-n kívüli országokkal kötöttek megállapodásokat. Itt az esetleges kompenzációról, utasjogok kapcsán Beszélni kell azután a korlátozott mobilitású utasok kérdésével, és itt is egy kell, legalábbis remélem, hogy ez így lesz, hogy egy kiegyensúlyozott megoldás szülessen. És ez plastikusan fogalmazva, ugye mi mindig az, az a remény indított minket a cselekvésre, hogy úgy mint nagy tapsvihar nélkül is elérjük azt, hogy mindenki azonos irányba halad, és a level playing field, az egyenlő szabályok, amit megpróbáltunk elérni a közlekedés területén, az utasjogok területén is érvényesüljön, és mindenki végül is elégedett lehessen. Itt van még ez a cross-border irányelv, már ezzel kapcsolatban elmondtam, hogy itt fontos előrelépés történt, és azt hiszem, hölgyeim és uraim, hogy a különböző hatáskörök, amelyek léteznek a, az egyes országokban, ami a szabálysértéseket, közlekedési szabálysértéseket illeti, és hogy itt most közlekedésben, vagy az igazságügyben, vagy a belügyben dolgozókról legyen is szó, szerintem a megoldást akkor tudjuk megtalálni, hogyha a koreperben, és tulajdonképpen február 15-én ez már meg is történt, ha ennek a folyamatnak az eredményeképpen meg tudunk egyezni a jogalapról a szerződés 87. cikke, a, lehet a jogalap, és ez igazi nagy távlatokat nyit már arra, lehetőséget nyit arra, hogy a jó eredmény megszülessen. Miután a koreperben megszületett ez a megegyezés a jogalapról, most már elérkezhet a konkrét cselekvés ideje. Még néhány konkrét dolgot, tengeri fuvarozás és az EMSA szerepe. Erről a két dologról még. Elnök úr, lehet, hogy ez furán hangzik, de engem mindig zavart, hogy a kontinensen, hogy a közlekedés kapcsán valóban a határon átnyúlóan akarjuk a belső piacot működtetni, és a tengeri parti hajózás kapcsán, bár borzasztóan nagy lehetőségek vannak a nagyon környezetbarát szállításra, és a tengeri kikötőkön keresztül nagyon nagy lehetőségei vannak a, a, a featheringnek is, mégis a nem sikerült mindez idáig sem egy flott átmenetet biztosítani a parti hajózás szárazföldre való átvitelével kapcsolatban. A javaslatok, amelyek a Blue Belt és a Blue Link kapcsán a szeptemberi informális tehát megszülettek, ezzel megpróbáltuk most már a, az adóhatóságot és a vámhatóságokat is bevonni, és ugye elkerülni azt, hogy problémák legyenek. Az EMSZ-án keresztül próbáltuk meg a felügyeletet biztosítani, és egyszer legyen vám ellenőrzés egy országban, és ez automatikusan garantálja azt, hogy nincs szükség több ellenőrzésre, így el lehet kerülni a túlzott adminisztratív terhet, a bürokráciát, és ez végül is egy tesztet jóvá hagytunk, ami jó eredménnyel végződött ez az első próba, és így talán a parti hajózást be tudjuk kapcsolni a közlekedési vérkeringésébe, és megvalósulhat a kontinensen az, hogy a parti hajózás a mainál sokkal nagyobb szerepet kap közlekedésben. A szennyezésről már is sokat beszéltünk, a kén eh, kibocsátás problematikájáról, azután a balti tenger, északi tenger egyik oldalon, a másik oldalon pedig ott van a földközi tenger, ennek az egész kérdéskörnek a kapcsán elmondhatom, hogy a kompromisszum, amit sikerült megtalálni, politikai realitásra épül, mégpedig arra, hogy a kontinens bizonyos részein sokkal nagyobb a készség, mint más országokban, van, ahol minden, ami ökológiai lehetséges, azt megpróbálják megvalósítani és gondolom, hogy így együttesen is sikerül a jó irányba tovább lépegetni. Még egy kis anekdóta, egy apróság, amit szeretnék elmondani a szibériai overflightok kapcsán, átrepülések kapcsán, azt hiszem, a szlovákokról volt itt szó, Bilaterális tárgyalásra kerül szor az EU és az Orosz Federáció között. Kalasz alelnök úr már felhívást intézett arra, hogy a bilaterális légiközlekedési megállapodásokat igazítsák ki, korrigálják, és hát itt jogsértési eljárás is valószínűleg indul megvan a szándék, a határozott szándék a bizottság részéről arra, hogy Oroszországgal legalábbis tárgyaljanak erről. Elnök azt hiszem, hogy elég sok kérdésre válaszoltam, lehet, hogy egyik másikról megfeledkeztem. Köszönöm szépen. Három képviselőnek adok fejenként két percet. Reméltem, hogy még a válaszra is marad idő. Divere asszony ez a szó először. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretném megköszönni a belga elnökségnek ezt a nagyon érdekes beszámolót cselekvésükről, ezt a félidős összefoglalót. Gratulálok elnök úrnak, hogy sikerült megállapodást kötni a tagállamok között az Eurovinyettáról szóló irányelvről, és végre sikerül pontot tennünk majd ennek a fontos ügynek a végére. A brűzsi légiközlekedési európai csúcssal kapcsolatban azt mondanám, hogy nagyon sajnálatos volt, hogy a parlamenti képviselők egyáltalán nem vettek itt részt. Az Egységes Európai Égbolt programmal kapcsolatban lenne kérdésem. A madridi konferencia nyomán, amelyet idén februárban szervezett meg a spanyol elnökség, prioritásként fogalmazták meg azt, hogy gyorsan valósítsuk meg az egységes európai égboltot. De úgy látjuk, hogy az izlandi kitörés is azt mutatja, hogy mennyire fontos lenne ennek a megvalósítás, de mégsem történik elég előrelépés. Hogyan kívánja a belga elnökség felgyorsítani az Egységes Európai Égbolt program megvalósítását? Köszönöm. Like Fried úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr. Nyomaszt engem egy helyzet. Egy olyan helyzet, amely adott körülmények között a jövőben a tanácsot is nyomaszthatja majd. Egy olyan jelentésről van szó, amely itt készül nálunk, légiközlekedés biztonsága, Janes Pascal kollega jelentése, és ebben arról van szó, hogy a body scanner vezessék be esetleg a repülőtereken, tehát ezt a test szkennert. De ami engem nyom azt, az a következő. Nem régen elfogadta a parlament az én egyik jelentésemet, amely a repülőtéri biztonsági berendezések finanszírozásával foglalkozott, és ez a jogalkotási javaslatot ön nem említette meg a bevezetőjében, valószínűleg azért, mert erről igazából a tanács részéről nem sokat lehet mondani. De az az érzésünk, hogy itt semmi nem történik a tanácsban. És jó, mondhatjuk azt, hogy nem nagy probléma valahogy majd megoldódik a finanszírozás, de ha abból indulunk ki, hogy a mostani jelentés közvetlenül összefügg ezzel a finanszírozásról szóló jelentéssel, és én is, és gondolom többen nem vagyunk készek arra, hogy jóvá hagyjuk a body scanner hogyha a finanszírozás kérdése nem tisztázott, és esetleg ezen fog megbukni az egész. Ezért érdekelne az, hogy önnek mi a stratégiája a van mi a stratégia, hogy végül is mind a két jelentés kapcsán békés megegyezés szülessen. Köszönöm szépen. Lichtenberger úr, két perc. Köszönöm szépen. Szóval is gratulálok a belga elnökségnek, mert legalábbis neki láttak a dolgoknak, egy olyasminek, amit sokan bizony forró krumplinak tekintettek. Sajnos az eredmény sok közép-európai országban, amelyeket különösen terhel a közlekedés. Nos, ezek az országok semmiképpen nem elégedettek, hiszen a kompromissz, ugye ön ezt egérfogáshoz hasonlította, de mi van, ha megdöglik az egér? És hogyha végig számoljuk azokat a értékeket, amiket erről nincs még döntés, itt ez akár 100 kilométerenkénti megoldás is születhetne. A kételjeim vannak, hiszen a matematikában, az általános iskola négy első osztályában azért megtanultam alap dolgokat, és erre még emlékszem. Hogyha nem akarunk ambiciózusabbak lenni, vagy nem tudunk, vagy nem akarunk kötelezettségeket vállalni, akkor az Eurovinyetta sajnos egy szimbolikus aktus marad, ez sem semmi, de az, annak az elismerése, ugye már inkább elismertük arra, hogy vannak ökológiai költségek, most ezt megerősítjük, de, de ha ez így marad, akkor eh, sok mindent azért nem fog ez elindítani. Remélem, hogy a kollégák azért közben tovább számolnak. Még egy dolgot mondanék a utasjogokkal kapcsolatban. Ha nem akarunk nevetségessé válni az emberek előtt itt Európában, akkor az 500 kilométer alatti kivételt nem szabad megengedni, és ezt kérem, hogy ezt a törzskönyvbe vegyék fel. Alpok egyezmény, erre én is választ várok. Már elhangzott egy kérdés. Köszönjük.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 szorgalmasak voltak, és nagyon jó egyensúlyt értek el. Több időm nincs dicsérni önöket, viszont kritizálni fogok, spanyolok jók ebben. Az Eurovinye tulajdonképpen egy kudarc beismerésével egyenlő, mert az európai intézmények nem voltak elég bátrak ahhoz, hogy liberalizálják az ügyet, és ugyanígy fognak kudarcba fulladni a hajózási kérdések. És 17 tagállam nem ültette át a mm, vasúti csomagot, és úgy tűnik, hogy csak csak a közötti közlekedésben van egységes piac, és az októberi ö, megállapodás pozitív előre lépést, mert mert javítást hoz bizonyos negatívumokkal szemben. Nem tudjuk viszont ezt átültetni, mert ez káros lenne az országok és egy országunk és egyéb periférikus országok számára. Az euróvinyetára visszatérve, ugye, hogyha csak ez a ten országokra vonatkozik, és még bizonyos autópályákra, és lesznek kivételek, bizonyos nagyon környezetbarát járművek számára. Nos, ez azért több, mint amit vártunk, és úgy tűnik, hogy az Eurovinyetta az október 6-ai egyezményre alapul ván nem e, teljesíti az elvárásokat, sőt e, Először Csehország, majd Svédország, e, Spanyolország számára volt ez egy e, forró pot, krumpli, majd Belgium teljesítette az, a, a kötelezettségeit, de sokan még nem teljesítették. Ez Kantyán úr a szó, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszter úr. Sokat beszélünk a tervezésről, de nem sokat, viszont az időzítésről és az eredményekről. Azt szeretnénk tudni, hogy az, a, mikor lesz kész mindez a tervezett infrastruktúra. Egy másik ülésen az innovációról tárgyaltunk, és a kettő összetartozik, és az innováció bizony segítene bennünket ebben a kritikus pillanatban. Két-három dologra szeretnék kitérni, például az utasjogokra, Ön azt mondta, hogy két-három trialógus volt, az elsőben semmiről nem volt szó, majd 500 kilométerre fog bővülni 15 év múlva, nem tudom, hogy ezt el lehet-e könyvelni úgy, mint egy előrelépés, Ami az euró vinyettával kapcsolatban, ugye Grandes úrnak kétségei voltak. Azonban, ha nem teremtjük meg az peremfeltételeket, akkor nem tudjuk megvalósítani, és csak rosszabb lesz a környezetszennyezés. Az Euró 5-ös standarddel is össze kell harmonizálni, össze kell fésülni. Nos, akik a dugókban várnak, ezek nagyon sokat fizetnek tek már eddig is, tehát gondolnunk kell a nagy közönségre is, és a korábbi eredményeiket veszélybe sodorhatjuk. Kérem, elemezzük ezt, és nagyon óvatosan járjunk el, mert problémáknak nézünk elébe vége az időmnek. Köszönjük, Gáncsian. Koch úr? Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, köszönöm a munkáját is, és az előadását is. Két részletkérdésem van az Eurovinyettával kapcsolatban. Először is említette, hogy a dugó költségével kapcsolatban kiegyensúlyozott megoldást találtak nem tudok mit kezdeni ezzel, hogy kiegyensúlyozott megoldás. Talán ezt el tudnám magyarázni egy kicsit. Másodszor is gondolja, hogy az earmarking nélkül csökkenteni lehet az erő vinyetával a zajt, vagy a dugókat. Köszönöm. Szausza asszony, hogyha rövid, akkor a szabályaim ellenére megengedem önnek, hogy felszólaljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, nagyon boldog vagyok, hogy eljött hozzánk, de, és nem is akartam feltenni a kérdésemet, de azt reméltem, hogy ez a kérdés, amelyet már felvetettek, ez konkrétabb választ fog kiváltani önből. Ez konkrétan a szállító, a hajók által használt üzemanyagok kén tartalma. A különböző hajó tulajdonosok egyenlő, való egyenlő bánásmód még nem valósult meg. Észtország és Finnország bizonyára tudják, a Marple Sixhez nem csatlakozott. És ön nem is említette, hogy ezen a területen milyen előrelépést terveznek. Ez a két ország volt az utolsó kettő, amely az Európai Unióhoz csatlakozott, és amelynek elavult ö, közlekedési és szállítási rendszere van. Az európai szállítási rendszerekkel kapcsolatban nem beszélhetünk, hogyha nem is tudjuk, hogy mit akarunk erről ezzel kapcsolatban tenni. Elnök, nagyon hálásak lennénk, hogyha az kilenc percben, ami a rendelkezésére áll, elnök úr tudna válaszolni a képviselők kérdéseire. Ami a Single European Sky-t illeti, először is ezzel kezdeném. Nem tudom, hogy mi történt tegnap, kedves asszonyom, de úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság és a Parlament között nem veszett el, elveszett valahol a dolog. Konklúzióként Kalasz úr azt mondta el nekem ma délelőtt, hogy új javaslatot szeretne benyújtani a tanácsnak hogy megpróbáljon ebből a helyzetből kikászálódni. Az volt a javaslata. Illetve a korábbi javaslatát visszavonta. Azt mondta, hogy most valami mást kell csinálnom, de igazából még nem tudom, hogy mit szeretne a bizottság. Tehát ennek fényében én sem tudok önnek most választ adni. Meg fogom próbálni majd, de hát ez az információ csak ma reggel jutott el hozzám is. Először nekem is tájékozódnom kell, megtudnom, hogy mi történt, és akkor ha tudom, hogy milyen irányban kíván elmozdulni az Európai Bizottság ezzel az ügyben kapcsolatban, akkor tudom továbbadni ezt az információt. Még mindig a, a, az Egységes Európai Égbolt keretét próbáljuk felállítani, a Benelux államoknak, Franciaországnak, Németországnak és Svájcnak is nagyon fontos tudni azt, hogy mi lesz az a nagy ernyő, amely alá ez mind befér. Szeretnénk előrelépni, azért, mert úgy gondoljuk, hogy a légi közlekedés érdeke az, hogy legyen egy ilyen megállapodás a polgári és a, légi, és a katonai légiközlekedésben is fontos ez sokkal gazdaságosabb lenne a légi közlekedés különböző cselekvéseinek, tevékenységeinek a finanszírozása, hogyha ez megvalósulna. Mindenki teljes mértékben meg van győződve arról, hogy szükség van arra, hogy a polgári és légi közlekedés, és katonai légi közlekedés számára is legyen egy ilyen közös keret, egy közös igazgatási keret. Különösen a polgári légiközlekedés esetében kell elkerülni, hogy ez büntetéssel járjon, valamilyen káros hatással járjon. De hát mielőtt további információt tudok adni önnek, azelőtt nekem is tájékozódnom kell, hiszen új helyzet állt elő, és még nem tudom, hogy az Európai Bizottság új javaslata milyen irányban kíván elmozdulni. Tehát addig nem tudok önnek több információt nyújtani. Szöle úr, a testszkennerek, body szkennerek a, lég, a reptereken. Brüsszben az összes légiközlekedésben részvevő szereplő ott volt, és felvetették ezt a problémát. Már az képviselő úr nincs itt? Ja, de ott van, ott van. Nagyszerű. Tehát minden esetre az a tény, és hát az az álláspont, amit mi is elfoglaltunk, hogy akármi is legyen a scannerek, a testszkennerek használtának a módja, egy olyan megoldást akarunk, ami technikai, technológiai szempontból jól teljesít, ami el tudja kerülni azt, hogy ilyen hatalmas sorok gyűjjenek fel a repülőtereken, mint amikkel most kell megbirkózni, mindenképpen fontos, hogy legyen egy ilyen megoldás, és azt is el kell kerülnünk, hogy hátrányba kerüljön a légi közlekedés más közlekedési módozatokhoz képest, ahol nincs szükség ilyen típusú ellenőrzésre. Tehát eléggé világos az, hogy milyen kívánalmak vannak, de a megoldás, és különösen a jó akarat, az nem mindig elég, nem mindig ez a fő szabály, amely alapján megszületik a, a döntés az, a reptéri igazgatóságokon. Ja, ik, eh, ik word daar iedere keer mee mindig szembesülök, újra és újra szembesülök a következővel. Persze nagyon szép és eh, jó, hogy az elnökség eh, től várnak el mindent, de hát az Alpok egyezmény kapcsolatban azért elsősorban az érintett feleknek kellene kész állni arra, hogy megszülessen végül az egyezmény ismerem azt, hogy az egyes országoknak mi a baja, a másikkal mi az álláspontjuk, de hogyha a kiinduló pontunk az, vagy egyik másik partnernek az a kiinduló pontja, hogy nem fogad el semmit, akkor most mit tehet itt az elnökség? Azt hiszem, hogy ez olyan, mintha puszta kézzel akarnánk vasat meghajlítani, vagy eltörni. Az Alpok egyezmény kapcsán nagyon sok a sajátos probléma, amelyeket csak az alpesi országok tudják megoldani. valaki aki valószínűleg osztrák származású, feltett egy kérdést a speciális problémákra kapcsolatban. Nos, itt az Eurovinyetta kapcsán felolvashatom azt, ahogyan ez szerepel a dokumentumban. A az értékek az első és a második táblázatban, azaz a különböző kategóriák euró 0, 1, 2, stb. felszorozhatók egy maximális kettes faktorral a hegyvidéki területen olyan mértékben, amelyet igazol az hőmérséklet és az útlejtés szöge. Tehát a kettes multiplikátor alkalmazása lehetséges, ez az az irány, amerre elmozdulhatunk, és ilyen módon próbálunk valamit elérni hogyha most a kettőt, kettes faktort egy választottuk, és nem a négyet vagy a hatot, vagy hogy most itt vagy ez van, vagy semmi. Még mindig az Eurovinyetta, de Grandes úr, a következőt mondom. Azt hiszem világosan elmondtam a bevezetőmben, hogy a periférián, illetve az EU középső részén elhelyezkedő országok helyzete teljesen más. És ahhoz, hogy megszülethessen ez a megállapodás, mindenkinek kicsit engednie kellett. Vizet kellett a borhoz öntenünk bizonyos magassági övezetekben, hogyha egy esetleges 75, 175 százalékban megnövelt tarifát lehet most alkalmazni, nos itt figyelembe vettük azokat az országokat is, akiknek ez, a, ez fontos tehát ahhoz, hogy a csúcs időszakban lehessen a csökkentést elérni, és más területen kompromisszumot lehessen elérni, ott engedményt kellett tenni. De Grande úr, a kompromisszum adnak az a lényege, hogy ennek eredményképpen eh, mindenki, vagy senki nem teljesen elégedett, de senki nem teljesen elégedetlen sem. És még ha kicsit túl sok a bor, és kevés a víz, ebben az elegyben lehet, hogy még túl piros marad a színe, és egy kicsit az íze is más, mint akár a víznek, akár a bornak. Öntsünk hozzá még egy kis vizet, aztán még egy kis bort, aztán ez így megy tovább. kén tartalom. Erre is mondanék valamit. Asszonyom, amikor az IMO bizonyos döntéseket hoz, amelyek nem, talán nem teljesen átgondoltak, itt most óvatosan fogalmazok, és egy sokat vitatott normát határoz eh, meg, eh, és eh, nagyon alacsony szinten határozza meg a kén tartalmat, akkor ami most kijött az egészből, a 0,8, ez minden kétséget kizáróan befolyásolja a gazdasági eredményeket mindazon társaságoknál, akiket ez érint és tudom, hogy sokkal reálisabb lett volna, hogyha az első szakaszban 0,5-re mentünk volna, de hát ne az Európai Tanácsot kérjék, vagy rajtunk kérjénk számon az IMO döntéseit, tehát a Nemzetközi Tengerészeti Társas Szervezet döntéseit, mi megpróbálunk, ez a különböző országok feladata is, tehát mi megpróbáljuk meggyőzni őket arról, hogy itt ebbe be kell építeni egy időkorlátot, hogy megakadályozzuk az üzemanyag elkenesedését, és hát ezt rövid távon nem lehet bevezetni, de és ez nem jó megoldás nyilván hosszú távon a hajótársaságok számára. Ahhoz, hogy a tengeren is megvalósuljon a, a level playing field, nos, ez most negatívumokat jelent más országokkal szemben, akik az IMO jóváhagyás alól el kimenekülnek, akiket ez nem érint, és akik mondjuk nem hajózhatnak a északi vizeink, vizeken. Tudjuk, hogy az északi tenger és a balti tenger vonatkozásában hát más normák számítanak, más szabványok, és tudjuk, hogy szigorúbb normákat is elfogad néhány ország, de az IMU most tette egy lépést, egy olyan lépést, ami lehet kicsit túl nagyra sikerült eh, ahhoz, hogy ezt a gazdaságilag teljesen átgondoltnak nevezhetnénk. A kén normát val kapcsolatban azt hiszem, hogy itt azért az arányosság szempontjairól se feledkezzünk meg. Mindenre válaszoltam, elnök úr. Nem, nem, nem még egy dolog van. Az infra struktúra létesítése kapcsolatban, Kancsia képviselő. Nos, ez nem az én vagy a mi hatáskörömbe tartozó dolog. Mi azt kértük a bizottságtól, hogy ami a ten T-nél a missing linkeket jelenti, arról készítsen egy prioritás listát. És ha elkészül a prioritás lista, és minden ország elég európai módon jár el, hogy elfogadja a közös dolgokat, akkor Európában is hát sikerül majd előre lépnünk, de hát először készítse el a bizottság ezt a listát, és azután talán a célhoz kötés, az earmarking segítségével megtaláljuk a megfelelő eszközöket, és hogyha ez olyan módon történik, hogy valóban prioritást adhatunk a szupranacionális megoldásnak, akkor megszülethet ez a megoldás, de ezelőtt nem. Sajnos kifutunk az időnkből, tehát megköszönjük az államtitkár úrnak a szavait, az előadásait, válaszait, és köszönetet mondunk a belga elnökség hozzájárulásának a mi munkánkhoz, és, az, és értékeljük az informális eh, meetingeken nyújtott munkájukat, személyes köszönetemet adom át, és köszönöm szépen mindenkinek, Na, most pedig visszaküldjük Brűsbe, hogy a légiforgalommal töltse az idejét. Köszönjük még egyszer. Most pedig eh, a koordinátorok ülése következik.